alaszokat hát a szavazást hétfő 12-re, most pedig megvitatjuk Áder János kollégánk jelentését, amelynek címe ugye a jelentős veszélyt jelentő balesetek a Severo jelentés. Köszönöm, elnök úr. Én képviselem korábbi kollégánkat, Ádor Jánást, Jánost, aki tárgyalt ennek a jelentésnek a témájában. Szeretnék sok sikert kívánni mostani feladatához. Ő a az államfő Magyarországon, és Magyarország számára nagyon fontos, hogy olyan elnök legyen az országnak, aki erőteljes kapcsolatokat tart fenn az, erőteljes, az, er, az Európai Parlamenttel. Ennél az irányelvnél kiegészítéséről van szó, a szavaszó kettes irányelv módosításáról, nagyon fontos, hogy a jelentős vegyi baleseteket, az Evelszó, Toulouse, Svájcerhála és a többi balesetek megakadályozása, olyan esetben, hogyha bekövetkeznek ezek a balesetek, megfelelő védelme részesítsük a lakosságot, illetve a környezetet. A szevezó kettes irányelv sikeresnek mondható, most pedig módosítanunk kell azért, mert ez az irányelv a vegyi anyagok osztályozásáról, címkézéséről, csomagolásáról szól a CLP irányelv, 2015. július 1-ével lép életbe, és ennek első melléketet tartalmazza a vegyi anyagok listáját, amelyek veszélyesek. Éppen ezért fontos ez a veszélykettő módosítója. Európában kb. 10 ezer vegyi ugye, üzem van, amelyeket érint közvetlenül ez a téma, és ilyen vegyi anyagokat állítanak elő. Nagyon fontos Európában az erőteljes vegyipart támogatni. Korábban beszéltünk a munkahelyekről, és azt gondolom, hogy ezen ipari alapon, erre az ipari alapra szeretnénk támaszkodni hosszú távon is a munkahelyekkel kapcsán. A környezetvédelem mm, nagyon fontos, illetve az emberek védelme, akik ezekben az üzemekben dolgoznak. Ennek a az irányelvnek az átdolgozása nem a feltételek kevésbé szigorú kiállításában rejlik, hanem a megfelelő megvalósításban is ugyanolyan feltételeket, versenyfeltételeket kell teremteni az üzemek számára. Nagyon fontosnak tartjuk a szabályok módosítását annak érdekében, hogy az összes tagországban csökkenhessen az adminisztratív teher, ez nagy kihívás számunkra, a világon számos konkurensünk van, és nagyon gyengék a szabályozások, nem elég szigorúak, a mi üzemeik pedig miatt szenvednek. Egy további oka a módosításnak az Elhuszi Egyezmény. Ez egy olyan egyezmény, amelyet az Európai Unió is aláírt, a, a nyilvánosság jobb tájékoztatásáról, az igazságszolgáltatáshoz való jobb hozzáférésről, és itt eh, sikerült jelentős módosításokat elérni annak érdekében, hogy azok az emberek, akik közvetlenül ilyen üzemekben dolgoznak, eh, sokkal jobban hozzáférhessenek az igazságszolgáltatásról, illetve megfelelő információt kapjanak a tanácsal, megpróbáltuk a légutakra hatást kifejtő vegyi szabályozását módosítani. Itt eh, vannak határidős kivételek, a hármas veszélyes kategóriába található anyagok közül hármat sikerült ide bevennünk, a többi ezen kívül kerül, viszont a bizottság ellenőrizni fogja azt, hogy a jövőben egy ilyen felvétel mennyiben lehetséges. A parlament számára nagyon fontos az, hogy sikerült az egyes melléklet módosítását is kialakítani. Itt a szokványos jogalkotási eljárást alkalmazzuk, és nem a delegált aktusokat, illetve az implementált aktusokat sem. Az összes árnyékjelentéstevőnek is köszönetet szeretnék mondani. Így erőteljes parlamenti pozíciót tudtuk kivívni a saját elképzeléseinket a tanácsal és a bizottsággal szemben. Minden érintettnek köszöntet szeretnék mondani, és Áder Jánosnak pedig minden jót szeretnék kívánni. Köszönöm szépen. Szigiti Zéba. Köszönöm szépen, mondja az elnök. És megadom a szót eh, Zéber úrnak. Thank you, <coughs> thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, képviselő úrnak és hölgyek. Nos, az első olvasati megállapodás küszöbén állunk az úgynevezett szavizó direktíva kapcsán, amely a jelentős baleseti veszélyt jelentő veszélyes anyagokkal foglalkozik. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, Áder János úrnak, és ugye őt ma az éber úr képviseli. A szakbizottsággal együtt kívánom munkát végeztek a javaslat kapcsán, és távolítében szeretnék gratulálni Áder úrnak, hogy ilyen magas szinten kapott új felelősséget hazájában. Nos, a, ezek a fajta balesetek igen pusztítóak, emberek halnak meg, a, a, a lakosság hosszú távú egészségügyi problémákkal küzdhet, be lehet, elképzelhető, hogy be kell zárni bizonyos gyárakat. Jól ismert balesetek említhetőek Szevezó, Bopál, Toulouse, vagy akár Bansfield. Itt több milliárd eurós költségek voltak, azon kívül sokan meghaltak. Ez a jelentés 1996-ig megy vissza a múltját tekintve, amikor a tagállamok felelős hatóságai olyan szabályokat határoztak meg, amelyek a baleset megelőzésre, a biztonság irányításra, illetve a, a terület tervezésre vonatkoztak és ezeknek az volt a célja, hogy ha mégis történik egy baleset, akkor mind az ember, mind a környezet lehet a legkevésbé sérüljön a megfelelő tervezésnek köszönhetően. A bizottság elégedett a kompromisszumos szöveggel, eh, amely a parlament előtt áll most, és szavazásra fog kerülni. <clears throat> Fontos ebben a vegyi anyagok besorolása, és úgy gondolom, hogy ez az anyag eh, a meglévő jogalkotás jelentős mértékben tovább javítja. El is mondom, hogy miért. Először is a vizsgálati szabályok sokkal részletezettebbek, mint korábban, sokkal hatékonyabbak. A vizsgálati programok minden üzemre vonatkoznak, és az üzemeltetőknek ezeket követniük kell. Másrészt a polgárok jogai biztosítottabbak, mint korábban voltak. A polgároknak könnyebb hozzáférése lesz több információhoz, ezen, ezen belül a kivizsgálásokra is, felülvizsgálatokra is és a területhasználati eljárások is szigorúbbak lesznek végül. Ezek, ezek, hogyha ezeket a jogokat nem tartják be megfelelően, akkor most már a polgároknak lehetősége lesz bírósághoz fordulni az áruszi egyezmény értelmében. Meggyőződésem, hogy ez lehetővé fogja tenni a polgárok számára, hogy megfelelő nyomást gyakoroljanak az illetékes hatóságokra és az üzemeltetőkre is abba az irányba, hogy végrehajtsák a szervező direktívát. Igen, nagy kérdés volt a szervező témakörben az, hogy mi is tartozik a rendelet hatája alá. Fontos a belélegzett káros gázok és egyéb anyagok szabályozása, ami korábban nem képezte részét ennek az anyagnak. A bizottság ezért a következő nyilatkozatot teszi. Bejelentjük, hogy szándékunkban áll tovább elemezni az ilyen anyagokkal kapcsolatos baleseteket. A bizottság elismeri, hogy a javaslata kapcsán elérte kompromisszum, összességében jót tesz mind a környezet, mind az ember egészség szempontjából a jelenlegi szervező kettőhöz képest. amely a 9682 LK nevet viselte. Tehát szeretném tovább elemezni a kockázatokat, a valószínűségeket olyan balesetek esetében, amelyeknél akut ö, toxikus és egyéb anyagok ö, természetbe kerülésével járnak. Fontos lenne, hogy ezt a kategóriát is bevonjuk a direktíva hatájába. Ez tulajdonképpen jogalkotási javaslathoz is vezethet akár, hogy erre szükség van. Összességében tehát az Európai Bizottság támogatni tudja a kompromisszumos csomagot annak érdekében, hogy megállapodjunk ezen direktíva eh, kapcsán már az első olvasatban. Köszönöm, elnök úr! Köszönjük szépen, biztos úr! Most az ipari kutatás és szakbizottság tagja fog beszélni, Enen úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy törvényt újraírni, ami 1996 óta nem változott, nagy kihívás, úgy megvédeni az embereket, hogy az iparnak sem ártunk. Az előadó megpróbált ezen ezt az egyensúlyt megpróbálta megteremteni. Mi megpróbáltunk azonban módosítókat benyújtani, amelyek ennek a szellemében az embereknek, a környezetnek adják a prioritást, és több jogot adnak azoknak, akik elsősorban kivannak szolgáltatva az ilyen beleseteknek, például a vegyiparban dolgozóknak. A pénz mindig gyűjtött eddig az emberi tényező fölött, vannak elveink, amelyeket ezen a területen aztán szépen folyamatosan leépítünk. Mind az ipari, te, ipartelepeken, mind a szállítás során veszélyek vannak, és veszélyes anyagokkal kell bánnia a dolgozóknak, és előfordulhat, hogy köztes tárlókban, köztes nem megbízható tárlókban kénytelenek elhelyezni a szállítás során a vegyi anyagokat. Ez még most is gyakran előfordul, és óriási ellentmondás van abban is, hogy hogyan lehet eh, az egyre rosszabbul megfizetett munkavállalóktól elvárni, hogy egyre szigorúbb előírásokat eh, tartsanak be. Hogyan lehet a biztonságot garantálni, hogyha egyes országokban szociális dömping révén folyamatosak a megszorítások és a kiadáscsökkentés ezen a területen. Köszönöm. Most a belső piaci bizottság nevében Hanslik asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim! A Szevezó kettő irányelv változtatása során hozzá kell ezt igazítanunk az ENSZ szabályokhoz, és már ennek régóta ideje lett volna. A szervező kettő rendszer egészét nem kell megváltoztatni, de meg kell újítani azt. Én, mint egy vélemény szerzője úgy gondolom, hogy a legfontosabb a nyilvános konzultáció, a nyilvánosság bevonása kényes kérdések esetén. Az ilyen kényes információt nem szabad elhallgatni, sőt pontosan kell a közvélemény elé tárni. Ugyanakkor nem kell a tömegeket fölösleges információkkal agyonterhelni. Informatív, érthető szövegekre van szükség. Kényes dolog ez, mert a bizalom nagyban múlik azon, hogy mennyire képes a lakosság megérteni a problémákat, és tud-e intelligens módon viselkedni, hogyha vészhelyzetre kerül sor. Az egyes függelék nagyon fontos az irányelv hatája szempontjából. Ennek a függeléknek a megváltoztatása rendes jogalkotási eljárás tárgyát kell, hogy képezze. Ez a véleményem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy az elnök. A frakció felszólalók következnek először is a néppárt képviseletében Sofia Mazej Kukovics asszony kettő percben. Hvala lépa, predsedujoči. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr! Nem fogom elfelejteni soha azokat a fényképeket, amelyeket láttam az egyik ilyen óriási vegyi baleset, egy tűzeset kapcsán, ahol veszélyes anyagok gyulladtak be. Olyan korszakot élünk, ahol megvannak a technológiai lehetőségeink az ilyen balesetek megelőzésére. Kiváló informatikai rendszereink vannak, nem ezen múlik az, hogy a balesetek mégis megtörténnek. Üdvözlöm ezt a jelentést, és gratulálok az előadónak ahhoz, hogy megtalálta a kellő egyensúlyt. Jó lenne talán a balesetek hosszú távú egészségügyi hatásait is megvizsgálni, mert ezen a területen nem látok javulást. És több erőfeszítést kéne tennünk a megelőzés területén. Az aeroszolok kérdése külön foglalkoztat, mert ezeknek egészségkárosító hatása csak sok év múltán derül ki, és több ilyen anyag van, amelyek nem akut módon mérgeznek. Az emberekre, állatokra, a természetre gyakorolt hatásokat külön fel kell mérni, és hosszú távon. Mert ha a testünkben folyamatosan, bár lassan felhalmozódnak a káros agyanok, anyagok, az generációs degenerációt is okozhat. Nos, a következőként a szocialista frakció nevében megkapja a szót Veszlund asszony két percben. Nos, köszönöm. Szeretném azzal kezdeni, hogy köszönetet mondok a jelentéstevőnek, a Dán elnökségnek és Dali biztos úrnak, valamint az összes jelentéstevőnek azért, hogy ilyen gyümölcsöző pozitív együttműködésre kerülhetett sor. E, frakcióm nevében szólva úgy gondolom fontos, hogy biztosítsuk az emberek és a környezet eh, védelmét a szervező direktíva módosításakor. Az összes szervező hatály alá eső üzemnek feladata, hogy jelentős baleset megelőzési eh, programot kell létesítenie párhuzamosan egy eh, biztonság irányítási rendszerrel együtt. Nyilván ennek indási alapja a kockázatelemzés, most pedig egy előrelépésre kerül sor, külső-belső biztonsági szükséghelyzeti tervek készülnek, a szabályok szigorodnak itt is, úgy, ahogy az ellenőrzés tekintetében is, és figyelembe vettük a dominó hatásokat is, mi szerint bizonyos külső körülmények ronthatják egy baleset által kiváltott helyzetet. Fontos, hogy az információk elektronikusan is elérhetővé váljanak, akkor is, hogyha ezek az üzemek nem a magasabb kockázatot képviselő üzlet, üzemek közé tartoznak. Nos, nem jó, hogy ezzel az eredeti jogalkotási rend szerint bánunk. Úgy gondolom, hogy ennek ellenére jó megállapodás született, és holnap mindenképpen igennel szavazunk. Most pedig mondja az elnök, az ALDE frakció néve, nevében megkapja a szót. Eh, Vladko Todorov Panajotov úr. Köszönöm szépen. Kedves kollégák! Sok időre volt szükség ahhoz, hogy meg tudjunk állapodni a szevező hármas irányelvről. Illetve ehhez nagyon sok időre lesz szükség. A nagy balesetek Bopában, Indiában, 1984-ben, Toulouse-ban, 2001-ben bebizonyították azt, hogy át kell tekinteni az európai jogalkotást, és módosítani kell ebben a témában. A tanács kevésbé volt ambíciózus, mint a parlament, különösen ami a nyilvános információhoz való hozzáférését illeti, ettől függetlenül sikerült a saját véleményünket érvényre juttatni. És sikerült elérnünk azt, hogy hogy bizonyos vegyi anyagokra a jogalkotási procedúra vonatkozik, és nem a delegált jogi aktusok. A végső jelentés kibővítette az irányelv alkalmazási körét, Én sajnálatosnak tartom azt, hogy nem voltunk ennél még ambiciózusabbak, ami az információhoz való hozzáférést, illetve a vállalatok listáját illeti. Azt gondolom azonban, hogy elégedettek lehetünk az eredményekkel, hiszen új szabályok vannak, ami a védelmet illeti, az átláthatóságot, illetve az információhoz való hozzáférést. Köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak a munkáért. Köszönöm. Köszönöm, hogy az ennek a következő felszólaló a zöldek nevében. Sliter úr. Köszönöm szépen. Szeretnék én is gratulálni Áder úrnak új állásához is, úgy, mint Magyarország köztársaság elnöke. Sajnálatos, hogy a tanács nem jelent meg, hiszen nyilvánosan meg kellene védenie azt, ami mellett kiállt a tárgyalások során olyan vegyszerek újraosztályozatásáról van szó, ami tulajdonképpen egy zéró összegű játék, ott valósított meg, eh, ami nem fog kihatni a szabályok működőképességére, eh, nem fog több embert megvédeni, mint a korábbi anyag. Nos, volt egy olyan megállapodásunk, amely talán jobban működött, eh, Veszland úr is már beszélt erről, fontos, hogy ne zárjon ki egész vegyszer kategóriákat ebből az anyagból, pedig a tanácsnak pont ez volt az első szándéka. Ezen kívül van jó néhány olyan feladat, amit a bizottságnak el kell végeznie. Az, hogy biztosítási politikák legyenek, az egy jó követelmény, hiszen arra sem lehet, hogy a költségeket a közre terheljük át, hogyha ezek a cégek nem tudják a saját létesítményeiket tisztán és jó működőképes alapon tartani. Nem hiszem, hogy az adó fizetőnek kéne állni a terhet. Elnök, köszönöm szépen. Slitter úrnak a felszólalást az EFR frakció nevében. Megadom a szót Anna Rosbach asszonynak. Köszönöm szépen. Elnök úr, egyre több ember él olyan gyárak, cégek közelében, amelyek veszélyes anyagokat, vegyszereket használnak. Ez rontja az egészségüket és pusztíthatja, tönkreteheti a környezetet, a természeti környezetet. Hamarosan sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe. A szervező hatája alá tartozó tízezer e, telephely vonatkozásában fontos, hogy a polgárok tájékozottabbak legyenek, meg kell tudnunk védeni baleset esetén a polgárokat épp úgy, mint a környezetet, és ezeket a szabályokat eddig még nem túlságosan alkalmaztuk. Biztosítanunk kell, hogy a népesség akkor is biztonságban van, hogyha veszélyes anyagokat használó telephelyek közelében él, és adott esetben a balesetek hatását nem tudja elkerülni, vagy annak ki van téve. Mindenféleképpen fontos, hogy információhoz hozzáférhessen mindenki, ennek megfelelően a cégeknek eh, erősíteniük kell a saját biztonsági helyzetüket, és eh, az erről vonatkozó információkat az interneten eh, nyilvánosra kell hozniuk, ezért támogatom elnök. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Rossi úr, egy percben. Köszönöm szépen. Az első függeléket nem lehet delegált aktusokkal meg változtatni. Nem szabad túlzottan kibővíteni sem a védendő területeket, mert ez túl nagy terhet jelenthet. És nem biztos, hogy a környezetnek arányosan jó. Nem szabad túl nagy administratív terhet sem a kis és középméretű vállalkozások nyakába varni sem. Már most látható, hogy az európai ipar mennyire aggódik amiatt, hogy a szervező kettő ö, eddig jól működő rendszerét nem jól változtatjuk meg. Ha új felhasználási alkalmazási területet találunk ki, akkor a környezetvédelme ürügyén nem biztos, hogy ö, jó jogalkotást alkotunk, mm, hogyha nem végzük, végezzük el a kellő hatástanulmányokat, és nem vonjuk be kellően valamennyi érintettet. Köszönjük szépen, Rossi úr! A GUE frakció nevében most Szúza képviselőnek adom meg a szót. Azt mondjam, parancsoljam. Egy perce van. Köszönöm, elnök úr! A veszélyes anyagokkal bekövetkező balesetek sajnos minden évben megismétlődnek. A lakosság tájékoztatása nem csak luxus, hanem alapvető szükségszerűség, mert csak a jól tájékozott lakosok tudnak jól védekezni, ha kell a vészhelyzetben viselkedni. A célok fókuszálása az egyik legfontosabb feladat ennek a szövegnek. Nemrégiben Magyarországon volt egy vörösiszap katasztrófa, és ott is a legszegényebb emberek sinlették meg ezt, de ugyanígy volt ez Bopálban is, ahol a legszegényebbeket cserben hagyták, és ez a cég Európában továbbra is működhetett, miközben ott óriási bűn, bűnt és áldozatokat hagyott maga után, és gyakorlatilag büntetlenül megúszta elnök. Obermeyer úr, mint hogy nem lenne itt a teremben, úgy akkor most áttérünk a frakciók egyéb felszólalóira, Morkunaitė Mikulainének adom meg a szót másfél percben. Ačiū pirmininkė. Aplinkos apsaugos politikos raida dažnai dėja yra tokia, kad... Elnök a környezetvédelem fejlesztése általában úgy megy, hogy új követelményeket fogadnak el nagy balesetek előfordulását követően, azonban a cél ne ez legyen, a cél az legyen, hogy meg is előzzük ezeket a nagy baleseteket. A jövőben további lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a megelőzés elvét még jobban alkalmazzuk. A direktíva, amelyről ma beszélünk, ezt tűzte ki célú Szeretnénk a jogi követelményeket a technológiai fejlődéssel összehangolni. Ugyanakkor el kell mondanunk, hogy tulajdonképpen így is a valóság mögött szammogunk, próbáljuk utolérni például bizonyos eh, bizonyos vegyi anyag alkalmazások nem kerülnek a hatály alá. Hogyha balesetre kerül sor, akkor hatalmas kihatásai vannak például annak, hogyha vegyszerek a tengerbe kiömlenek, és a halakat elfogyasztjuk ezt követően, tehát meggyőződésem, hogy a, joga, a társadalomnak joga van arra, hogy a döntéshozatalban részt vegyen, és fontos, hogy mindez hozzájáruljon a magasabb szinti környezetvédelem megvalósulásához. Csodálatos, hogy a társadalomnak hozzáférése lesz ezekhez az információkhoz az interneten keresztül, ideértve a vizsgálati jegyzőkönyveket is. Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevőnek és gratulálok elnök. Matthias Grote. Két perc. Civizi, civizó, en... Nos, a szevezó. Ezek a nevek és városnevek nagyon nagy balesetek szimbólumai, nem csak, hogy katasztrófára kerül sor környezetvédelmi katasztrófáról, hanem emberek is életüket vesztették, ez a magántulajdon sérült. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a kockázatokat, illetve annak lehetőségét csökkentsük, hogy ilyen katasztrófák megismétlődjenek. És ezt hogyan tesszük meg? Először is nagyon fontos lehetőséget teremteni az ellenőrzésekre, soron kívüli ellenőrzésekre, ezek ne váljanak rutinszerűvé, és azok az emberek, akik az ilyen ipari létesítmények közelében élnek, nagyon jól informáltak legyenek arról, hogy ott mi történik, és sürgős esetekben nagyon fontos, hogy ők tájékoztatást kapjanak, felvilágosítást, hiszen ez ember életeket menthet meg. Azt gondolom, hogy a tanács itt eh, nem jó járt el, hiányolom a tanácsot egy ilyen vitán, de úgy tűnik, hogy ott más dolgok fontosabbak. Jó lenne, hogyha a tanács elmagyarázna azt, elmagyarázna azt hogy miért higították fel ezt a jogalkotást, ennek urultam volna. Egy erőteljes jogalkotás bizalmat is teremt, bizalmat abba, hogy amikor nagy infrastruktúrális projektek vannak kilátásban a tagországokban, akkor itt mindig jelentősek a fenntartások a lakosság részéről, és azt gondolom, hogy a erőteljes jogalkotás bizalmat teremt, mint említettem, és ez csak a teljes mértékű átláthatósággal valósulhat meg, illetve hogy a hatóságok egymással jobban együtt működjenek, jobban kommunikáljanak egymás felé. És az ilyen veszélyes üzemeknél semmi ne legyen rutinszerű. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen. Görling asszony kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen mindannyian támogatjuk a komoly balesetek megelőzését, beleértve jelentős mennyiségű veszélyes anyagok által kiváltott baleseteket. Nem volt ez egy könnyű anyag, nem szolgál mindenki megelégedésére, és élénk vita volt eh, az igazságszolgáltatáshoz, információhoz való hozzáférés jogalapjáról. Éppen ezért gratulálni szeretnék a tárgyalócsapatnak eltökéltségükért és türelmükért. A szabályok szigorítása, ahogy növekszik a vegyanyagok mennyisége, üdvözölendő, és a jelenlegi CLP rendeletet bele kell integrálni a Szeveszó 2 irányelvbe. A kettős szabályozást sikerült ezzel elkerülnünk. Köszönetet szeretnék mondani különösen a bizottságnak, külön kijelentésükért, illetve nyilatkozatukért. Azt gondolom, hogy a tényleges időben adott információ a bizonyíték alapú jogalkotásokat, illetve politikákat erősíti. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Szonik úrnak másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Szevezó kettő irányelv megváltoztatása fontos lépés a jövőbeli balesetek megelőzése szempontjából. Franciaországban, Toulouse-ban láttuk az óriási károkat, emberi életek odaveszését. Az irányelv azért is fontos, mert a tagállamokra és a működtetőkre felelősséget ró a megelőzés területén és az esetleges hatások korlátozása területén is. Az Európai Unió folyamatosan szigorítja ezeket az előírásokat. A revízió során meg kell nézni, hogy a meglévő szabályokkal nem kerül-e átfedésbe az új az alvállalkozókon nagyon sok múlik, gyakran rajtuk, mert hát ők a hibásak a balesetekben, és rájuk is ki kell terjeszteni ezeket a szabályokat, és sokkal jobban be kell vonni a lakosságot az információkba támogatom az előadót abban, hogy ezt rendes jogalkotási eljárásban kell megalkotni. A parlamentet rendszeresen kell, hogy támogassa az Európai Bizottság minden még kisebb balesetről is, és arról, hogy milyen intézkedések történtek a károk ö, redukálása érdekében. És hogy mennyire felkészültek a lakosok, a dolgozók az ilyen ö, ipari egységekben és környékén. Az új klasszifikációja a mérgező anyagoknak és az életveszélyeség szempontjából ugyancsak üdvözlendő elnök. Köszönöm szépen, Merkies asszony kapja meg a szót. 12 évvel ezelőtt Enschede-ben, Hollandiában hatalmas tűzeset volt, 23-an haltak meg, és tavaly is volt egy nagy tűz egy csomagoló üzemben, és csak nagyon későn tudták meg a környéken lakók, hogy mi is történt valójában. Még Hollandiában is így van ez. Pedig már a katasztrófák előtt tájékoztatni kellett volna a lakosságot az esetőségekről és a viselkedésről baleset esetén. Tehát a végrehajtás területén nagyon el vagyunk maradva. Jó persze az, hogy az irányelv is most javul, mert a polgárok, polgárok most már kötelezően jobban és hamarabb meg fogják tudni, hogy mi veszi őket körül, és ez szerintem a bizalmat, és nem a bizalmatlanságot fogja erősíteni. Van egy gond azonban. Az információ továbbadás egyelőre még nem egy kézben összpontosul, az önkormányzatoknak, a regionális önkormányzatoknak gyakran nincs is meg a kapacitásuk arra, hogy egy időben és célzottan minden lakossági csoportnak a megfelelő információt szolgáltassák. Gyakran még a segélyszervezetek, a mentőszervezetek sem kapják meg a kellő információt időben. Köszönöm. A parola all'onorevole Arsenis per un minuto. Megadom a szót egy percben Arsenis úrnak. Köszönöm szépen, biztos úr, kedves kollégák! Egy olyan direktíváról van szó, amely rettenetesen fontos, hiszen a balesetek veszélyes dolgok, ezek gyakran, ha előfordulnak, bizony tragikus következményekkel járnak a polgárok a környezet szempontjából, és akár több generációra kihathatnak. Ezért megpróbáljuk a jogalkotást jobbá tenni, azonban vannak ügyek, amelyekhez nem mertünk hozzányúlni. Például nem nyújtunk hozzá a kőolajfúró kutakról, amelyek a mélytengereken dolgoznak jó, de hát ezzel kapcsolatban a mexikai jövőben tragikus és friss tapasztalataink vannak e, a polgárok életére vonatkoztatva, épp úgy, mint a gazdaságra vonatkoztatva. Nos, vannak országok, ahol többet tesznek, mint az Európai Unióban. Tehát mindenféleképpen jó lenne, hogyha ambiciózusabbak lennénk, és a jövőben a kőolaj fúró tengeri tornyokkal is foglalkoznánk. Elnök, köszönöm szépen, a, most pedig a KSDI keretein belül folytatjuk. Eh, Kaltenbach asszonynak adom meg a szót. Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, Osztrákokként 2010-ben a Magyarországi Vörös Iszap katasztrófa közvetlenül érintett bennünket, a bizonyta, az elbizonytalanozás és a lakosság aggodalma jelentősek voltak, Éppen ezért támogatom a Szeveszó 3-ra vonatkozó erőfeszítéseiket, Gróta kollégához csatlakozom. Azt gondolom, hogy bizonyos tagországokban túlságosan megpróbálták fellazítani a szabályozásokat, és én ki szeretnék térni a lakosságra. Szükség van az átláthatóságra, az információra, és legfőképpen a pénzügyi biztosítékokra. Nem fogadható el az, hogy a megelőzések nem valósulnak meg, mivel ezeknek költségei jelentősek. Én szeretném kérni azt, hogy vészterveket alakítsunk ki, amelyek bevonják a lakosságot, olyan vészterveket, amelyek kitérnek a környezet eh, aggájaira, a veszélyes eh, vegyipart eh, ellenőrizni kell, és a szevezó a három lehetőséget biztosított volna arra, hogy itt még szigorúbban járjunk el. Köszönöm. Grazie. La parola Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Először is a kollégáknak szeretnék köszönetet mondani. A szervező irányelv tekintésével kapcsolatban. A szervező irányelv, és én itt a franciaországi eh, balesetre is gondol, gondolok, a túlzi balesetre 2001-ben nitrát ammónium került vegőbe, 30 eh, ember veszítette életét, több százan megsebesültek, óriási károkat okozott ez a baleset. Nem a kockázatelemzés hiányossága miatt történt, be ez a, következett be ez a baleset, hanem amiatt, hogy nem megfelelően képzett személyzet dolgozott ott. Néhány részlettel kapcsolatban a végső eredményekre szeretnék kitérni. Az ipari kockázatok kezelését jobban meg kell oldani, jobban kell támogatni az albefektetőket is a biztonsági kérdésekről nagyon fontos az elhúszi egyezmény megvalósítása, ami az információt illeti, a polgárok tájékozatását, az átláthatóságot, és a színekonon feltétele a megfelelő kockázatkezelési menedzsmentnek. Biztos úr, még egy gondolat. Nincsen pénzügyi kockázat felmérés a nagy balesetek kapcsán, és ez egy hiányossága ennek az irányelvnek. Köszönöm. Honorable. Köszönöm szépen. Gyakorlom za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený... Paska úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, a hatályba lépő rendelet ösztönzést nyújt a Szevezó 2 irányelv új megfogalmazására. Ez egy jobb, átgondoltabb kategorizációt ad majd a vegyi anyagokra vonatkozóan. Három fő kategóriába osztja majd őket, és öt különböző káros anyag kitettségi típus lesz majd benne. Mégis egyes biztonsági aspektusok hiányoznak belőle, például az alvállalkozókra vonatkozó szabályozás. Hiányzik a veszélyes anyagok ideiglenes tárolására vonatkozó szabály, ez az irányelvből is hiányzott, és az irányelv további hátránya az, hogy túl nagy teret ad a tagállamoknak kivételek megfogalmazására. Több eset megmutatta, hogy a technológiai kockázatok mellett a természetes kockázatokat is figyelembe kell venni, ezért módosítóink az ITRE bizottságban erre irányulnak, a bizottsági javaslatot szeretnék még jobbá tenni, és pontosabbá. Köszönöm szépen. Most akkor visszaadom a szót Dali biztos úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, kiváló képviselők. Nagyra becsüljük, pontosabban belátjuk azt, hogy mennyire Szükség van erre a csomagra mindannyian, ez a, amelyről hónap fogunk szavazni, ugye? Ez biztosítja a polgárok számára, hogy megfelelően végrehajtásra kerüljenek azok a szabályok, amelyek a balesetek elkerülésére, megelőzésére és kezelésére vonatkoznak. Az új nemzetközi osztályozás nak meg fog felelni az, ez a módosítás, és a bizottság ezért kellőképpen elégedett a tárgyalások eredményeivel. Podosnyi kollégámat támogatni fogom ennek a kiváló vitának a tapasztalatairól. Köszönöm szépen. Grazie, commissario. Ora la Köszönöm, biztos úr, megadom a szót Zéber úrnak. Danke, Frau Präsidentin. Ich glaube, die Debatte hat... Köszönöm, elnök asszony azt gondolom, hogy a vita világosan bemutatta azt, hogy nem örülünk ennek a kompromisszumnak, de ez a kompromisszum természetőből adódik. A tanácsot bokoltuk volna, hogyha szigorúbbak vagyunk, és a vita azt is megmutatta, hogy különösen a jó megvalósításra kell összpontosítanunk. Ez az európai környezeti jogalkotásban nagy probléma. Bizonyos tagországok túlságosan uh, múlasztóak, nem szigorúak a megvalósításban, és a szevező háromnál erre nagyon oda kell figyelni, hiszen emberi életekről van szó, amelyek veszélybe kerülhetnek, hogyha ilyen vagy ügyemek közelében élnek. Tehát itt létezik egy kockázati potenciál, és ezt megfelelően kell kezelnünk. Kiderült a vitából az, hogy a vésztervek, a különböző eszközök, amelyek rendelkezésre állnak, nagyon fontos, hogy pontosak legyenek, és a közvéleményt kapcsolják be a folyamatba, azért, hogy mindenki tudja azt, hogyha a legrosszabb eset bekövetkezik, a baleset esetében, akkor hogyan kell reagálnia. Azt gondolom, hogy a tervek jó kidolgozásával nagyon sok ember életet lehet megmenteni, az időtényező nagyon fontos, természetesen a biztonsági erő képezése is, akik az adott területeken élnek, nagyon fontos a lakosság körében a bizalomépítése és a megelőzés. A megelőzésnél pedig eh, nagyon fontos a helyszíni menedzsment, az üzemi központban a menedzsment, és azt gondolom, hogy ürülhetünk annak, hogy itt az egyidöntési eljárásra biztosítottuk azt, hogy a parlamentet teljes mértékben bevonták az egyes melléklet kiigazításába, és azt gondolom, oda kell figyelnünk arra, hogy ne sodorjanak minket félre, és el szeretném mondani, hogy a kompromisszum általában véve rendben van, természetesen örültünk volna annak, hogyha tovább léphetünk, de fontos, hogy ez az egyezmény megszületett a tanácsa és a bizottsággal. Köszönöm. Zéber úr, elfogad egy kékkártyás kérdést? Parancsoljon. Igen, kék kártya. Kritikát kaptam. Tudom, hogy Zéber úr ö, nagyon jól kezelte ezt az eljárást, átvette Áder úrtól a dossziét. Azt szeretném most tudni, hogy a 65%-a, hogyha környezeti jogalkotásnak ide vág, akkor hogy lehet ezt majd a szavazásban is érvényesíteni? Talán átláthatóbb lett volna az eljárás, hogyha a tanács is részt vett volna a vitában, és most is itt lenne. Tudom, Richard, hogy el akartad kerülni a második olvasatot, de nem lett volna annak értelme? Kedves Matthias, mint a Környezetvédelmi Bizottság elnöke, szólaltál föl, és nyilván értem fenntartásodat, de a második olvasat nem tett volna jót a szövegnek, ti sem tudtátok volna az Envi Bizottság véleményét jobban érvényesíteni, csak lelassult volna a folyamat. A sedók koordinátorok mind hozzájárultak ehhez. Örülök annak azonban, hogy a bizottság most vállalta, hogy folyamatosan ellenőrizni fogja, hogy mely anyagok jelennek meg, amelyek még a lista bővítését teszik szükségesé, és Potosnik biztos úr is nyomást gyakorol a társaira, és így végül is az valósul meg, amit közösen akartunk. Köszönöm. Ezzel a vitát lezárom. A szavazás holnap 12 órakor lesz ebben a témában. Most az Európai Unió külügyi főképviselőjének nyilatkozata következik a női nemeszervek megcsonkításával kapcsolatban. Eston ö, főképviselő asszonyt Dali biztos úr képviseli a mai vitában. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony, képviselők! A nemi alapú erőszak minden formája elfogadhatatlan megsértése az alapvető jogoknak.